competenti autorità della Romania mi hanno comunicato. A román hatóságok eh, elmondták, hogy Milan Pavelt megválasztották, és Kretszó eh, képviselőt november, november végétől eh, felváltja Kretszút. Gratulálunk neki a megválasztásához, az adott szabályok értelmében ez megtörtént tehát. 2014. november 1-től ő lesz a képviselő, és ez teljes mértékben megfelel a hármas szabálynak. és a parlamentben képviselőként dolgozik majd november 1-től, aláírta azt a nyilatkozatot, miszerint nincsen összeférhetetlenség ezzel a pozícióval. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a kanadai delegációt itt üdvözölhetem. A diplomáciai galériában foglalnak helyet,